Good morning. Jó reggelt, kedves kollégák! Jó van időben kezdeni. Na, nagyon fontos vendégünk van ma. Egyik, nem utolsó, de egyik utolsó ülésünkön. Hadd kezdjem a formalitásokkal. Egyrészt a napirend elfogadása feladatunk, ha nincs ellenvetés, elfogadjuk úgy, ahogy van. Tolmácsolás 15 nyelven folyik, webstreamen lehet nézni az ülést, minden dokumentum pedig elektronikus formátumban áll rendelkezésre. Január 12-i ülés online meeting fábeli jegyzőkönyve rendelkezésre áll, ha nincs ellenvetés, ezeket is elfogadjuk. Így áll a helyzet, úgy látom, jó. Hadd kezdjem azzal akkor, hogy üdvözlöm Bienkowska asszonyt. a mi bizottságunk ez. Sok biztos láttunk már jönni-menni, ön egy kicsit a magunk, önt egy kicsit magunkénak érezzük ebben a vizsgáló bizottságban. Tudni kell, hogy a meghallgatások során fontos, hogy eszmecserét is tartsunk. Az öné nem egy igazi meghallgatás, inkább eszmecsere. Fontos témák vannak előttünk, melyeket meg kell vitassunk. És előre tekintve is kell gondolkoznunk, hogyan értelmezzük az iránymutatásokat. A típusú válhagyás javaslat, amelyről ma reggel lesz szavazás, fontos eleme ennek az egész csomagnak. Szeretném megköszönni mindenkinek az inkóban, meg különösen az inkóban a mi szakbizottságból delegált embereket, mert nagy hatással van mindez konklúziót tervezetekre és ajánlásokra. Szerintem hatalmas munkát tettünk a típus jogszabály jogszabálytervezetbe. Nem annyira, nem, nem hogy tompítani, hanem még emelni akartuk az ambícióját a bizottsági javaslatnak a plenárison, tehát nagyon fontos lesz ez a dolog. El kell kezdeni lobbizni a tanácsnál már most. Ez a bizottság és a mi szempontjából is fontos cél. Legyünk világosak, tehát ez nem meghallgatás, hanem eszmecsere, Megadom a szót Biankovska asszonynak, hogy bevezetővel éljen, és aztán három fordulóban lehet kérdezni, először jelentéstevők, meg a frakcióvezetők, a frakciók vezérszónokai kapnak, és aztán a többiek. Biztos asszony, parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a mai eszmes cserén. Megpróbálok rövid lenni, de elnézést kérek, megpróbálom struktúrálni a jelenlegi helyzetet. Először is köszönöm szépen a munkát, köszönöm ennek a szakbizottságnak az erőfeszítéseit. Nem túlzás, azt mondom, hogy ez önök munkája segített abban, hogy nagyon fontos jogalkotási pontokban előrelépjünk, illetve azt is remélem, hogy az elkövetkezendő lépésekben is ugyanígy segítenek majd. Olvastam a jelentéstervezetüket, illetve az, az ajánlásokat és várom majd a végső jelentést is. Másfél év telt el az első felderítés óta, és azóta sok minden kiderült a probléma megoldásával kapcsolatban, és sajnos még mindig nem tudjuk a történet összes elemét, az önök munkája ellenére továbbra is a bizottság is még mindig küzdködik, és megpróbálja az összes tényt beszerezni, és gondolom önök is hasonlóan úgy éreznek, hogy még mindig tagadásba ütközünk néha, tehát az iparban nem történt még hozzáállás változás, de a sajnos a tagországi hatóságok is ugyanez igaz. Bizonyos tagországok továbbra sem hajlandóak az összes technikai információt megosztani velünk a nemzeti nyomozás keretében. Az általános hozzáállás nem változott, és ez elfogadhatatlan. Továbbra is szeretném ezt hangsúlyozni, mint ahogy többször ezt meg is ismételtem, nem fogunk tovább lépni, és nem fogjuk a fogyasztók bizalmát sem visszanyerni, anélkül, hogyha nem kapunk teljes magyarázatot a tényekre. Remélem, hogy az önök jelentése szintén kitér majd ezekre a pontokra. Az önök szakbizottsága nagyon értékes hozzájárulást tesz annak érdekében, hogy fényderítsünk mindenre, ami valóban történt, illetve felelősséget vállal, és remélem önök is érzik azt, hogy a bizottság teljes mértékben támogatja az önök munkáját, tudom, hogy a különböző lépések kapcsán felmerültek problémák, de én megpróbáltam mindig a lehető leggyorsabban megoldani ezeket. Ennek a szakbizottságnak a munkája saját erőfeszítéseinket is kiegészíti, annak érdekében, hogy kiderítsük, mi csúszott félre, és hogyan orvosoljuk a problémákat. Értem, hogy a szönök jelentése számos kritikát fogalmaz az Európai Bizottsággal kapcsolatban, és én személy szerint is tudomásul veszem ezeket. De természetesen Két dolgot le kell szögeznünk. Az összes EU-s intézmény teljesíthetett volna jobban, de a háttér problémát ez eh, nem tudta volna akkor sem megoldani, ha eh, az ipar maga nem vállalja saját felelősségét. Hát még mindig nem érezzük ezt a teljes felelősségvállalást, és remélem, hogy az önök jelentése ezt megfelelően tükrözi, és majd mindez eh, átvezet arra, amit ma mondani szeretnénk. Nagyon fontos, hogy jobban teljesítsünk, és a fogyasztók bizalmat visszanyerjük, megfelelő dírt alakítsunk ki, és természetesen hozzá kell járulnunk az e- közegészségügy és közvetlenül célok megvalósulásához. Nagyon fontos továbbra is a versenyképességet biztosítani az ipar szereplői számára a globális helyzetben, hiszen itt nagyon sok minden változik, és ma is gyorsan változik. Így három területen próbáltak megjavítani a jobb jogalkotás, a jobb megvalósítás területén, felügyelet területén, és az önök szakbizottsága kulcsfontosságú szerepet játszott, abban ezt csak ismételni tudom, mind a három ponttal az előrelépés érdekében. Nagyon erőteljes megközelítést szeretnénk alkalmazni a megvalósítás területén. Köszönöm szépen az önök támogatását. Egy szabálysértési eljárást indítottunk 7 tagország ellen decemberben. Ez a különböző járművekre vonatkozik, még mindig nem elégségesek büntetések eh, ezekben a tagországokban olyanokkal szemben, akik eh, megsértik a szabályokat, de még nem zárult le a munka, hiszen elképzelhető, hogy eh, más szabálysértésekre is fényderült, arra is kapcsolatban vagyunk a tagországokkal, nem tudok konkrét dátumokat megjegyezni, megnevezni, de a következő ehm, szabálysértés hamarosan indul. Nagyon fontos a felügyeletet is javítani, ez a második főpontja a jelentésnek két fronton. A tagországokat arra kell kötelezni, hogy bennünket az Európai Bizottságot tájékoztassák saját eh, piaci piacfelügyeleti erőfeszítéseikről, és eh, a típus jóváhagyásnál erősítsék meg a saját jogi keretüket. Ennek gyakorlati vonzata van, nagyon fontos egy hatékony, független piacfelügyelet kialakítása. A harmadik pont nagyon fontos jogszabályokat kialakítani, nem csak a piacfelügyeletet illetően, hanem általában véve, ahogy ezt az önök jelentése joggal hangsúlyozza. Ahogy megfogalmazzuk majd, a VLTP ellenőrzésének rendszerét, ez a széndiokszid kibocsátás ellenőrzése, és az NOx kibocsátást 2017. szeptemberétől lép életbe az első olyan jogszabály, mely értelmében ezek a tesztek kötelező érvényűek, és az e-tesztek az utolsó kört, amelyek azokat a piacokat, azokat az adatokat fogják ellenőrizni, amelyek már piacon vannak. Készítettünk egy iránymutatást, a tagországok számára. Nagyon fontos a stratégiák ellenőrzése az autógyártóknál, és ezt nem csak engedélyezni kell, ami a típus jóváhagyást illeti. Itt a tagországok kizárólagos felelősséget akartak akartak megtartani a, a büntetések kiszabásánál, a devices esetében. és szeretnénk el nagyobb körű európai rátekintést biztosítani, és ez az alapvető reform nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megakadályozzunk nemzeti szinten eh, hibás lépéseket, és kulcsfontosságú lesz abban is, hogy visszaállítsuk a fogyasztói bizalmat. Hát egy jogalkotási folyamatra van szükségünk ahhoz, hogy gyorsabban lépjünk tovább, és az önök szakbizottsága, illetve általában a parlament valóban sok mindent tehet. A kulcsfontosságú pont itt őszintén szólva az, hogy együtt dolgozzunk, és én ez a fő kérésem önökhöz, a kollégáikhoz, önök asszonyhoz, mint ahogy az elnök asszony az elején mondta, remélem, hogy az IMCO kollégái is itt vannak, akik az önök végkövetkeztetéseinek megfelelően lépnek, hiszen az ő típusú jóváhegyes javaslatokról a szakbizottságban ma fognak szavazni, és számítok önökre, kollégáikra. Nem szeretném, hogyha a bizottság javaslatát fellazítanak, mert egy évvel ezelőtt nyújtottunk be, Természetesen a tanácson belül is fontos, hogy felgyorsuljanak a lépések egyenlőre túl lassú az előrehaladás, a máltai ügynökség erőfeszítését nagy értékelem a típus jóváhagyás javaslat kapcsán, de ahogy az elnök asszony mondta, az önök világos, egyértelmű hangja nagyon fontos, ami a munka tempóját illeti, de a tartalmat és az elkövetkezendő években jelentős változásokra számítunk um, az autógyártásban, sokkal közelebb állunk a nulla kibocsátású uh, autók gyártásában, és mindez óriási lehetőséget uh, jelent a polgárok uh, életminőségjavítása terén, illetve az ipar számára is valós lehetőségek mutatkoznak, meg remélem, hogy ezt ők is végre megfogják érteni. Új gyakorlati kihívások lesznek, az autók bonyolultabbá válnak, a szociális elfogadás, megértés nagyon fontos lesz. Tehát ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, a kibocsátású autókat hogy el tudjuk érni, ehhez szükségem van önökre. Sorry, but So, so to achieve it, we, Yeah, yeah. Yes, yes, but I, I'm just I'm just concluding. So so I just I just I, I just want to really thank. Mindjárt befejezem a mondandómat. Köszönöm szépen jelentésüket, köszönöm azokat a tényeket, amiket feltártak az ajánlás tervezetükben. Egyelőre én ezt láttam, és számítok önökre a jövőben erőfeszítéseknél, hiszen ahogy eh, említettem, túl lassú az előrelépés, és fel kell gyorsítanunk ezt a folyamatot. Köszönöm szépen! Eh, biztos asszony, a két jelentést adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Biankovszka asszonynak is, hogy eljött ma a szakbizottságunkba. Ez már a második kör, de hát nem meghallgatás ez tulajdonképpen, hanem inkább csak eszmecsere. Üdvözlöm azt, amit a bevezetőjében mondott, sok mindenről beszélt. Említette a fogyasztóvédelmet, azt mondta, hogy egy méltányos megállapodásra van szükség a fogyasztók szempontjából. Beszélt a különböző tagállamok részéről történt kötelezettség szegésről, és utalt rá, hogy esetleg kötelezettség szegési eljárásokat indítanak majd. Egy dologra szeretnék rátérni, amely egy kicsit nehéz, nehéz kérdés. A fogyasztóvédelmet Európában és Amerikában mindig heves viták kövezik, és van egy autógyártó, amelynél 12 hónapnyi tevékenységért 12 millió eurót kapnak a felügyelő bizottsági tagok. Ebből az ember azt, követ, azt a következtetést vonná le, hogy rengeteg pénze van az adott vállalatnak, ezzel egy időben azonban rengeteg fogyasztót érint a dízel ügy. Amerikában és Európában tehát nem egységes a kártérítésre vonatkozó szabályozás. Amerikában utólag felszerelték a gépjár, az érintett gépjárműveket. Hát, hogyha nincs egységes jogszabályi alap, akkor hogyan akarjuk elérni, hogy legyen egy, egyfajta méltányos megoldás? Jogalap nélkül ez nagyon nehéz lesz, ha bár egyetértek az, hogy erre szükség van. Köszönjük szépen, Herbrandi úr. Összegyűjtjük a kérdéseket, ha nem gond. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a biztos asszonynak, hogy még egyszer eljött hozzánk. Először is számítottam rá, hogy reagál a jelentés tervezetünkre, és jó lenne, hogyha ezt a válaszában megtenné majd. Azt gondoltam volna, hogy a bizottság egy kicsit be is ismeri némileg, hogy hibázott, mert bár egyetértek mindazzal, amit elmondott az előadásában, azért a bizottság részéről hivatali visszáságokra került sor, ez teljesen egyértelmű, úgyhogy jó lett volna, hogyha a bizottság is beismerné ezt. De ma nem elsősorban erről szeretnék beszélni. Még mindig próbálok felocsúdni azután, amit mondott az bevezetőjében, mert azt mondta, hogy sem a tagállamok, sem az ágazati szereplők nem változtattak a magatartásukon. Szerintem ez az egyik legmeghökkentőbb állítás volt, amely elhangzott itt az elmúlt évben a szakbizottságban, mert ez azt jelenti, hogy sem a, szakbizor... Bocsánat, sem a tagállamok, sem az ágazati szereplők nem értették meg, hogy milyen súlyos károkat okozott a botrány, a dízelbotrány, és milyen súlyos károkat fog még okozni, hogyha nem oldjuk meg a problémákat. Másrészt azonban nem lepődtem meg azon, amit mondott, mert én is ugyanezt tapasztalom. Látom, hogy a tagállamok továbbra, továbbra sem osztják meg a szükséges információkat az Európai Bizottsággal, ha bár ezt meg kellene tenniük. Úgy látom, hogy a nemzeti hatóságok továbbra sem teszik meg a szükséges lépéseket, és úgy látom, hogy az ágazati szereplők sem vállalják a felelősséget, továbbra sem, és nem csak a Volkswagenre gondolok, hanem szinte az összes európai autógyártóra igaz ez. Ez teljességgel megdöbbentő. Úgy látom, és attól mindannyian úgy látjuk, hogy az USA és az EU között mekkora hatalmas különbségek mutatkoznak. Ha azt nézzük, hogy az USA hogyan lépett fel a volkswagen Volkswagen-nel szemben, de más gyártókkal szemben is, ők megpróbálják mindenképpen megakadályozni azt, hogy az ágazati szereplők a jövőben is csaljanak. Gondoskodnak a fogyasztók érdekeiről, a, az autó tulajdonosok érdekeiről, akiket megvezettek azzal, hogy eladták nekik ezeket a járműveket. Miért van ekkora különbség? Miért van az, hogy mi Európában nem tudjuk megvédeni a polgárainkat, nem tudunk jóval határozottabban fellépni az érdekükben, mint ahogyan most tesszük? Üdvözlöm a kötelezettségszegési eljárásokat néhány tagállammal szemben. Nem értem minden egyes esetben, hogy miért van erre szükség. Olaszországgal szemben például nem értem az eljárást, ott, ha jól értem, 300 euró a legmagasabb büntetés, hát a fiát és mások biztos nem fognak ettől megijedni. Mi az oka ennek? Mi áll ennek a hátterében? És jó lenne, ha még egyszer elmagyarázná, hogy miért döntött a bizottság úgy, hogy ezekre az érintett tagállamokra összpontosít. A lényeg azonban az, hogy továbbra sem cselekszenek a tagállamok. Itt járt nálunk a német miniszter, aki azt mondta, hogy felkérik a volkswagen hogy utólag szereljék fel az érintett járműveket, és szerinte ez már elégséges büntetés a Volkswagennek. Nem is, hogy felszólítják a Volkswagen, hanem felkérik. Hát abszolút nem értek ezzel egyet. Mit gondol a bizottság, mit lehetne még tenni annak érdekében, hogy tagállamokat kényszerítsük, hogy jóval proaktívabban lépjenek fel, mint eddig tették? És az utolsó kérdésem, felkérték-e Juncker urat, hogy beszéljen az európai csúcson az állam és kormányfőkkel erről? Hiszen nem csak az illetékes biztost érint ez a kérdés, arra van szó, hogy Európa elbukott, nem működik jól. A tagállamok egyszerűen nem hajlandóak eleget tenni az európai jogszabályoknak, és nyíltan megtagadják, hogy végrehajtsák azokat. Szerintem Juncker elnök úrnak ezzel kellene nyitnia a következő európai csúcson, vagy legalábbis bilaterális megbeszélések során mindenképpen fel kellene ezt vetnie, jó lenne, ha erre is reagálna. Köszönöm. Köszönjük szépen. Van de Kamp képviselő. Elnök asszony, én visszatérnék arra a kérdésre, amit Herr Brandi úr az imént feszegetett, de egy kicsit más aspektusból vizsgálnám. Amikor a biztos asszony azt mondta, hogy semmi sem változott 15 hónap óta, akkor hát itt van tennivaló, és kérdés, hogy ön mit tett? Mert egyet értek a két jelentéstevővel abban, hogy abszolút nem tettünk még, még mindent, amire szükség volna, ezt is értem is. És minden jogi eljárásban, minden publikációban, minden nyilatkozatban, látva a vitát Olaszország és Németország között, nem lehet azt mondani, hogy semmi se változott azért. Tehát szerintem a vizsgálóbizottság munkája láttam, nagyon hálátlan dolog azt mondani, hogy, hogy csak azt várjuk, hogy majd a jelentésből lesz valami. Történt itt más is. A másik pedig az ügynökség kérdése. Hogyan látja a biztos asszony azt, annak a vitának a fényében, ami itt és az Imkóban is folyt, a platform ügynökség, annak függetlensége, vagy tagállami elrendezés, keretéről, ezek az alternatívákról sokat hallottunk. Nagyon kell figyelnünk mindeközben arról, hogy nehogy egy fogatlan papírtigrist hozzunk létre, és az Európai Bizottság ajánlásait pedig szívleljük meg. Lehet, hogy a főigazgatóságot kéne újra struktúrálni, tehát van más módon lehetne az Európai Bizottságot ö, megszervezni e témadosszió kezelésében. Elnök asszony, ugye Európában sokszor azt mondják, hogy sokat beszélünk, meg ugye lehet, hogy írkálunk is, tweetelen, meg, meg ahogy most divat mostanában, de azért nagyon komolyan kevegyük ezt a pontot. Én azt várom, hogy valamiféle uh, újra struktúrálása történik az intézményeknek. Ugye sokan mondják, hogy Európa nem csinál semmit, de de hogy, de hogy nem csinál, akár szociálpolitikában is, de látni kéne az eredményeket, meg kéne jelenteni. Ehhez van nekem kedvem. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony, köszönöm, hogy eljött az ülésünkre. Nagyon fontos ez az eszmecsere számunkra, és az ön számára is. A tagországok és az autógyártók nem tettek meg mindent, és nem tartottak be a szabályokat. Fontos, hogy ez változó még pedig gyorsan. És ebben a keretben úgy tűnik, hogy az ajánlások, illetve következtetések, amiket hát a jelentésben be fogunk mutatni, fontos, hogy erőteljesek legyenek, és ne álljunk meg félúton. Nagyon örültem eh, azon gondolatok hallatán, amiket Van de hallottunk. Nagyon fontos egy autonóm ügynökség létrehozása, amely hatékonyabb ellenőrzéseket tud végezni. Hiszen mindez egy javaslat részét képezi, több frakció is támogatja mindezt, például a szakbizottsági jelentés is, a szavazás az imkóban hamarosan sor kerül, a típus jóváhagyásról. És ez egy nagyon fontos intézkedés annak érdekében, hogy garantáljuk a biztonságot. Ez fontos, hogy még akkor is, hogyha a tagországok és az ajtógyártók nem tartják be a szabályokat, legyen egy ügynökség, aki ellenőrizni tud, és eldönti a vitákat. Tehát nagyon örülök annak, hogy ön is egyetett ezzel a javaslattal. Önök asszony, illetve biztos asszony, a kérdéseim, az iránymutatásokkal kapcsolatban, amelyek ebben az évben januárban kerültek kiadásra. A bizottság tervezett teszteket végezni a javított, a javított járműveken, annak biztosítása érdekében, hogy ők valóban hatékonyan eh, ellenőriznek és tiszteletben tartják azokat az előírásokat, amelyek rájuk vonatkoznak, a KBA validálta is ezt a folyamatot. Sokat hallottunk a januári meghallgatáson számos témáról. A függelékben ez a téma szintén megjelenik, viszont nem csak a hatékonyságról van szó, szóval ennek egy része tovább is titkos, tehát fontos lenne, hogyha több elemet megismerhetnénk ebben a témában, ami a negyedik RDA csomagot illeti. Tudná pontosításokat adni a menetrendről ezzel a témával kapcsolatban? A botrány, vízzel botrányt még nem tudtuk le, még mindig vannak új tények, amelyek napvilágot látnak voltak más gyártók is, nem csak európai gyártók, illetve ami a finom részecskéket illeti, az NOx kibocsátást, fontos, hogy az eszmecsere hatékony legyen, illetve a határidőket illetően is javítsuk a jogalkotást. Az euroszkeptikusok nagyon erősek, és politikai felelősséggel tartozunk, hatékonyaknak, gyorsaknak kell lennünk, illetve biztosítanunk kell azt, hogy megvalósítsák a tagországok a jogalkotást, illetve az autógyártók is tartsák magukat mindehez. Meg kell védenünk a fogyasztókat, de eh, Gebrandi úr gondolatait nem ismétlem meg. Köszönöm. Miért Meszmáker? Köszönöm, Meszmáker úr. Köszönöm szépen. Biztos asszony én is köszönöm a bevezető szavakat, és azokon gondolkozom. Egy kicsit nyugtalanít az a mondandó, hogy a tagállamokban nem lát semmiféle komoly változást, sem általában a, a, a gépjárműiparban. Az Európai Bizottság is szerintem többet tehetne azon túl, hogy me a kulpázzunk. Van de Kamp úr kérdésére reflektálva megismétlem azt, Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy egy homogénebb piac felügyeletre volna szükség a típusjóváhagyás végrehajtásában. A jogalkotási módosítás még tárgyalásban van, az ENVI szakbizottság a, és a belső piaci bizottság, a fő bizottságok tehát a témában saját jelentést írnak. Fontos volna egy független ügynökség, egy European Vehicle Surveillance Agency, egy független európai ügynökség ebben a témában, de tudom, hogy persze meg kell vizsgálni mindig körültekintően, hogy csináljunk-e újabb ügynökségeket. Én magam is egyébként így járok el mindig. Ám, és az a, ezt a kérdés meg kell vizsgálni, hogy legitim az ügynökség. Szerintem ez legitim. Van a hajó, hajózásnak, a vasúti közlekedésnek, a légi közlekedésnek se ügynöksége, miközben a közúti közlekedésnek meg a gépjárműiparnak nincs. Holott ez fontos volna, nem tudom, ön mit gondol erről, egyetérte velünk abban, hogy egy ilyen ügyes létrehozás előre tett lépés volna. Aztán a laborokban és az utakon mért kibocsátás különbség tekintetében az Emissions Analytics vizsgálatokban még egyre növekszik, úgy tűnik. 2010-ben egyre nőtt, még nőtt az eltérés a közúti, meg a labormérések értékei között. Tehát úgy tűnik, hogy az új tesztmetódusok után is jelentős maradt ez a különbség. Kérdésem, hogy tud erről a problémáról? És ha igen, milyen cselekvéseket tervez a bizottság annak érdekében, hogy ezt a, ezt a hézagot, ezt a mérési hézagot csökkentsük? Aztán mások is beszéltek a fogyasztó védelmi kérdésekről és az inform- a, a fogyasztók tájékoztatásáról. A fogyasztónak joga van pontos információról ö, tudnia, a célok kibocsátásról, az üzemanyag ö, fogyasztási elemekről, és az fogyasztónak a nitrogén kibocsátásokról is, meg az apró részes kibocsátásról is tájékozódnia kell. És a kutatás fejlesztés tekintetében is volna egy utolsó kérdésem vannak a bizottságunknak is olyan ajánlásai, melyek alapján szerintem a szakbizottság és a tagállamok kéne, hogy párbeszédet folytassanak a gépkocsi gyártási ágazatról, és a kutatási fejlesztés, a tiszta autó fejlesztése vonatkozó beruházások, kutatási beruházások minimum szintjében meg kéne állapodniuk. Köszönöm szépen, Ernest asszony. No. <laughs> Ahhoz. Sorry, ja, vielen Dank. Elnézést, köszönöm szépen. A frakcióm nevében én is szeretnék köszönetet mondani önnek, itt ülök. Szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy kritikus megjegyzéseket is tett, mert ezekre nagy szükség van. Hát, hogyha megnézzük, hogy milyen hogyan zajlottak a meghallgatások, a csillagokat is lehazudták itt egyesek az égről. Mindenki nagyon ártatlanul ült itt, sőt, volt, aki még reklámozta is a termékeit. Láttunk már mindent, és pontosan tudjuk azt is, hogy nem sikerült mindent megtudnunk. Ez a nagy hátránya ennek a vizsgálóbizottságnak, nem kaptuk meg azonnal a dokumentumokat, sok mindenben nem igazán tudtunk előbbre jutni. Ez egyébként nem a szakbizottság, illetve a vizsgálóbizottságon múlt, hanem sokszor a meghívottakon. Ezt szerettem volna előjáróban elmondani, és később még szólok majd a vizsgáló bizottságok jövőjéről is. Hogyha az ember megnézi a híreket, hát azt hallhatjuk, hogy a Volkswagen felügyelő bizottságának elnöke most a részvényeseket okolja azért, hogy nem mennek jól a dolgok, és hát úgy tűnik tényleg így van. Látjuk, hogy milyen szorosan összefonódik a politika és a gazdaság, lehet, hogy ez is az oka annak, hogy nem jutunk előbbre. Ebben a kérdésben is igaza van, biztos asszony. És azt hiszem, helyesen emelte ki azt, hogy itt a bizalomról van szó, a bizalmat kell újra felépíteni most akkor a vizsgálóbizottság csak viccből ült itt? A jelentéstevők, árnyék jelentéstevők és így tovább hiába dolgoztak? Vagy pedig a jelentésben szereplő ajánlásokból tényleg levonják a következtetéseket majd, azon túlmenően, amit eddig itt elmondott. Ezeket az ajánlásokat vajon végrehajtják majd? Valamilyen formában ez az egyik kérdés. A másik, mi legyen a lobby munkával? Tudjuk, hogy egész grémiumokban grémiumokat töltöttek ki lobbisták. A tízes cikkben például a jelentésben az áll, hogy az egyes különböző vizsgáló grémiumok felét gazdasági szereplők képviselői tették ki. Valamilyen módon tisztázni kell, hogy mi legyen a lobbistákkal. Szerintünk kvótákra van szükség az ilyen munkacsoportokat illetően. Továbbá a szavazati jogot újra kell szabályozni. Jó lenne tehát, hogyha a lobbistákról szólna néhány szót, hiszen végeredményben ők is felelősek azért, hogy végül rossz következtetésre jutottak a illetékes munkacsoportok. Ez az egyik. A másik az, hogy mindenképpen szeretnénk, hogy amiről most döntünk, az RD csomag és az összes többi rendelkezés a lehető legszigorúbb legyen. Azt szeretnénk, hogy legyen egy nyilvános adatbank, amely hozzáférhetővé, átláthatóvá teszi az RDE adatokat. Erre mindenképpen szükség van. Szeretném tudni, hogy mit akar tenni a tagállamok vonakodása terén. Azt mondta, hogy kötelezettségszegési eljárások zajlanak. Milyen további lépéseket tervez a bizottság, vagy szeretnének-e egyáltalán a parlamenttel együtt további lépéseket tenni, akár nyomást gyakorolni? Tudjuk, hogy a tagállamokat is ösztökélni kellene, mert nem túl lelkesek, és néhány frakciós részt vett a, ennek az egésznek az eltussolásában, azért mondjuk kivilágosan, hogy ez így van. Sokan azon munkálkodtak, hogy a lehető legkevesebb dolog derüljön ki, és aztán milyen biztonsági mechanizmusokat akar bevezetni a bizottság, hogy a jövőben komolyan vegyük a korai elő, elő, előrejelzéseket is, nehogy újra egy ilyen helyzetben találjuk magunkat nem akarom elfelejteni a ö, részecskéket. szállópor koncentrációt, és bizalmat, a bizalmat csak akkor nyerhetjük vissza persze, hogyha konzekvensek, következetesek vagyunk. Mit teszünk tehát a tagállamokban, és hát azért a bizottság, az Európai Bizottság is kudarcot vallott éveken keresztül, megpróbált a szőnyeg alá söpörni az ügyet, rengeteg biztos és egykori biztost hallgattunk meg, mindenféle dolgot elmondtak itt nekünk, valószínűleg ennek csak a fele lehetett igaz. Köszönjük szépen, Eichholt képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Bienkowska biztos asszonynak, hogy ilyen világosan fogalmazott. Azt hiszem, sok kollégához hasonlóan én is igencsak meglepődtem azon, ami elhangzott. Hát sajnos tényleg azt tapasztaljuk, hogy a bizottságon belül nem nagyon változott meg a hozzáállás, de persze ez nem maradhat ennyiben, és a bizottságnak is van feladata ehelyütt. Az Európai Bizottság két héttel ezelőtt iránymutatásokat adott közre az úgynevezett kiiktató eszközökkel, defeat device kapcsolatosan. Ezekben az szerepel, hogy ezeket a kiiktató eszközöket hogyan lehet azonosítani Hát nem olyan nagyon bonyolult dolgokkal foglalkoztunk, de úgy látom, hogy most a bizottság csak most döbbent rá egyik-másik dologra. Ha megnézzük az iránymutatásokat, akkor megdöbbentő azt olvasni, hogy a bizottság továbbra is azt gondolja, hogy a primer jogszabályokat, joganyagot megváltoztathatja. Hogyha megnézzük az, el, az egyik első levelet, amit Kelehától kaptunk vizsgálóbizottságként, ott az, az áll, hogy Gyakorlatilag a jogszabályok nagyon világosan fogalmaznak a vizsgálati ciklusokkal kapcsolatosan, a járművöknek valós vezetési körülmények között kell megfelelniük az adott küszöbért, illetve határértékeknek, nem csak a laboratóriumokban. Hogyha most megnézzük az iránymutatásokat a kiktató eszközökre vonatkozóan, azt látjuk, hogy a bizottság szerint, hogyha valós vezetési körülményekre vonatkozó teszteket végzünk, akkor még mindig kettőtől ötször annyit bocsáthatnak ki a járművek, mint laboratóriumban. Hát ez még magasabb, mint az, az, az a híres nevezetes megfelelőségi tényező. Most tehát akkor a járművek ötször annyit szennyezőanyagot bocsáthatnak ki, mint a laboratóriumban, és csak utána beszélünk kiiktató eszközök jelenlétéről? Hát már elnézést, de ez nem elég hogyha RDI vizsgálatokat végzünk, akkor meg kell felelni a jogszabálynak, akkor is meg kell felelni, és a tényező, a megfelelőségi tényező legfeljebb kettő lehet, de már szerintem ez is problematikus. Tehát, hogyha a valós vezetési körülmények között a jármű ötször annyi szennyezőanyagot bocsát ki, vagy annál többet, akkor nézzünk utána, hogy van-e itt kiiktató eszköz a járműben. Hát nagyon kritikus vagyok ezzel kapcsolatosan. Persze az iránymutatások nagyon hasznosak, mert itt van ez az egyes kategóriás vizsgálat, miszerint, hogyha csak minimális módon változtatunk a járművön, leengedjük például az ablakot, akkor ugyanannyit kell kibocsátania a járműnek. Ez az egy egyes kategória. Aztán megnéztük, hogy a franciák hogyan vizsgálódtak, sok tagállam vizsgálódott, ugye, és a franciák egy kategória egyes teszthez hasonló tesztet végeztek, ez többször is megtették, most néhány számot idéznék. A franciák Alfa Romeo-t vizsgálva az egyes kategória tesznek megfelelően, ez szerint az Alfa Romeo 390%-kal haladja meg a megengedett kibocsátásokat, igaz ez a Ford, a Fiat esetében, és a Nissan több mint 450%-kal, az Opel közel 200%-kal haladja meg, Renault 250%, Volvo 160%, a saját iránymutatásukban a kiadott eszközökre vonatkozóan egy küszöbb értéket határoztak meg, miszerint a többlet nem lehet több, mint 10%. Én csak az önök iránymutatását vetem össze a tagállami vizsgálatokkal, hát nem olyan bonyolult ez, jóval meghaladják ezek a járművek a megengedett túlépési határértéket. Hogyha Ezek a határértékek, ezeket a határértékeket meghaladjuk, a 10%-ot, ami az önök iránymutatásában áll, akkor az iránymutatás szerint kiiktató eszköz jelenlétére kell következtetni. Ez az önök papírjában, dokumentumában áll. Aztán megnézzünk egy másik bizottsági belső munkadokumentumot, amely szerintén, szerint szintén, hogyha kiiktató eszközt találunk egy adott járműben, akkor egy típus jóváhagyó hatóságnak vissza kell vonni a típus bizonyítványt. Ebből semmi nem történt meg ez ideig, semmi. Egyetlen egy ilyen bizonyítvány sem vontak vissza Európában. Hogyha mindent összevetünk, egy egyszerű következtetésre juthatunk, sok tagállam egyszerűen nem tesz eleget az európai jogszabályoknak. Ebben az esetben pedig az Európai Bizottság egyetlen egy dolgot tehet, kötelezettségszegési eljárást indíthat. Itt most nem a kiigazító bocsánat, kiiktató eszközökre vonatkozó büntetésekről beszélek, egyszerűen nem tesznek semmit a tagállamok a kiiktató eszközök használata ellen, a bizottság viszont tehetne valamit, hiszen a jogszabály szerint a kiiktató eszközöket használata tilos. Nagyon egyszerű a kérdés, tehát a bizottság mikor fog végre eljárásokat indítani ebben a kérdésben, hiszen ez a probléma lényege. És hogyha vissza akarjuk járni a bizalmat, akkor nem büntetésekről kell beszélni, hanem arról, hogy világosá tegyük, hogy az az autógyártó, amely csalt, annak a járműveit nem engedjük európai utakra, és nem adunk lehetőséget, hogy szennyezzék tovább a levegőt. Még egy utolsó dolog, a franciák végezték csak el ezeket a nagyon egyszerű teszteket, rá fogják-e kényszeríteni a típus jóváhagyó hatóságokat a tagállamokban, hogy elvégezzék ezt az egyes kategóriás vizsgálatot, mert hogyha ez megtörténik, akkor nagyon gyorsan kiderül majd, hogy rengeteg még mindig a kiktató eszköz az utakon, és itt az ideje, hogy most már végre nevén nevezzük a dolgokat. És a Mrs. Évi. Köszönöm szépen. Hm. Köszönöm, elnök asszony. Scott kolléga elemzése után csak csatlakozni tudok hozzá. Nagyon fontos a tényleges helyzetet megvizsgálni, és ez sokkal inkább aggasztóbb, mint azt gondoltuk volna. Van egy kérdésem. Mi a helyzet a német és az olasz hatóságok közötti megbeszélésekkel? ami a kiiktató eszközök tiltását illeti. Ön az illetékes biztos, én ezért önhöz szeretném intézni a kérdésemet. Ön közvetítő szerepet tölte be, vagy pedig a bizottság fáradozik-e azon, hogy további elmekre derítsen fényt a vizsgálódások során? Annak érdekében, hogy integratív eredmények szülessenek. És esetleges, esetleg harmadik felet is be akar vonni a vizsgálódásokba. A kérdésem a következő. Mikor akarják lezárni ezt az ellentmondást? Úgy, hogy minden eh, fél a saját elképzeléséhez ragaszkodik, és nem akar változtatni. Tegnap az olasz közlekedési miniszter Derió részt vett Olaszországban, a képviselőházban meghallgatáson, és hivatkozott olyan nézetre, mi szerint sokkal optimistább eredményekre számíthatunk. Az elmúlt évben voltak önkéntes szabályozások, melyeket bevezettek különböző fiat modelleknél de a fiat önkéntesen járt el, és plusz szoftver kiigazításokat végzett. Ön mit gondol? Itt egy megvalósítható, valószerű hipotézésről van szó. de a két fél között jól zárulhat-e a vita? Ami az önkéntes szoftver kiigazítás életében elvárhatjuk eh, mindenkitől, hogy felelősségteljesen járjon el. Tehát itt egy jó akarat megnyilvánulásáról van ez szó. Felmerül bennem a kérdés, hogy mindez eh, mihez vezet, és olaszként is felmerül bennem ez a kérdés. Mi lesz akkor, ha senki nem hajlandó belátni a felelősségét, a hibáit? Ez egy olyan pont, amelyre ön felhívta a figyelmet bevezetőjében. A tagországok nem mindig hajlandóak együtt működni. Mindez aggasztó. Kérem, szóljon erről néhány szót. Köszönöm, Évi asszony. Grosztet asszony szeretne még szót kérni. Aki még szót szeretne kérni, most jelezze. Grosztet asszony, köszönöm szépen, állnak asszony, biztos asszony, köszönöm szépen, hogy eljött a mai vitára. Ez egy nagyon fontos találkozó. Ugye a momentumban, amikor a végkövetkeztetéseket fogalmazunk meg jelentésben, nem szeretnék visszatérni olyan pontokra, amelyeket számos kollégám megemlített. Fogyasztókról szeretnék beszélni, az ő problémáikról, a típusjóváhagyásról, és úgy tűnik, hogy csökkent a dízeljárművek vásárlása. Meg szeretném kérdezni ezt, hogy a jövőt hogyan látja, mik a tervei. Mindennyian angódunk az autógyártás jövője miatt. Egy olyan iparágról van szó, amely e, érinti, e, illetve összefüggésben áll az olajcégekkel is a hibrid autóknál, az elektromos autóknál, vagy hidrogénen működő alkotóknál, hogyan látja a jövőt? Hiszen mindig elő kell készíteni a terepet azért, hogy ne legyen ö, sokban részünk, gazdasági sokban ezeken a területeken. A gyártók nagyon fontos, hogy dolgozzanak új technológiákon, Erről mit gondol? Hogyha a dízelterületen új technológiákat dolgoznak ki, akkor ön ezt hajlandó támogatni, vagy nem? Hát bennem ezek a kérdések vetődtek fel. Sokan elmondták azt, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság másra szervezze a munkáját, számos probléma merült fel, és fontos az információt cserét is javítani. Például a közös kutatóközpont és az értékes igazgatóság között, nagyon fontos, hogy az információ jobban eljusson mindenkihez. Ön hogyan tervezi ezt a jövőben megvalósítani? Köszönöm. Mr. Blanco López, Blanco López kollégám. Muchas gracias, komisária. Eh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Most zárjuk le a munkát, mint tudja, amelynek célja az volt, hogy világossá tegye, kézzelfogható bizonyítékokkal alátámasztva, hogy az ellenőrzések nem működtek, kudarcot vallottak. Azok az ajánlások és információk, amelyeket kaptunk, akár többen csalás súroltak, vagy akár meg is haladták azt, és a fogyasztókat, a felhasználókat félrevezették. Olyan vállalatok, akik megkerülték a szabályokat, annak érdekében, hogy profitot hozzanak létre. Ennyi azt hiszem megállapítható. Tehát nem csak a felelősséget kell meghatároznunk a felett, hogy mi történt, hanem a jövőre vonatkozóan is meg kell szabjuk ezeknek az elkerülését. Biztos az, hogy az önök feladata az lenne, hogy iránymutassanak mindenben, az, hogy az Európai Mutatság, az Európai Bizottság milyen módon kíván együttműködni a tagállamokkal annak érdekében, hogy jövőben ne legyenek ilyen esetek. Most azonban nincs garancia arra, hogy, hogy igazából lett foganatja mindennek, amit megállapítottunk. Azok a konklúziók, amelyeket levontunk, nem lehetnek a történet vége, hanem bizony arról is gondolkodjunk, hogy ez többet ne fordulhasson elő. Az európai fogyasztók és állampolgárok meg kell kapják ezt a garanciát, az Európai Bizottság kell garanciát nyújtson arról, hogy ez a helyzet nem állhat újra elő, nem ismételhetetik meg, mert különben elveszítjük minden hitelességünket. Nem az a cél, hogy óriási célokat tűzünk ki, mint ahogy Párizsban tettük a, a klímaváltozás elleni harcban, vagy a közegészségügy nélkül. Hiába tesszük ezt, hogyha nincs meg azok a mechanizmusok helyben, amelyek révén ez elérhetőek ezek. Ezek kell hatékonyabb elnőzéseket megszervezni a ünnökségek ügynökségek, illetve a hatóságok részéről, ám ez kellene olyan eszközök is, amelyekkel rá kényszeríthetőek a tagállamok arra, hogy az, amit elfogadunk, be is tartsák. Tehát cselekvésre van szükség, és me- e, eléggé elszántan fel kell lépjünk. Sokak nevében mondom ezt. Az Európai Parlament célja az, hogy az Európai Bizottsággal együttműködve, megtámogatva egymást, a döntéseket erőteljesen formálva érjük ezek a célokat, akkor is ennek költségei vannak. Meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy ezeket a szabályokat, amelyeket megállapítunk, be is tartsák, be is tarthatóak legyenek, hiszen közegészségügyi kérdésekről van szó. Ez nem pénz elköltése, hanem beruházás a bizottság tehát elszántabban kellene, hogy érzékelje ezt a kihívást, és vigye végig a dolgokat. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Először is, nem akarom mindezt megismételni, amit a kollégák elmondtak, összességében egyetértek az elhangzottakkal. Az, ami történt a Volkswagen ügy kapcsán, úgy tűnik, hogy szinte az összes autógyártó érintett a dízelbotrányban. És aztán azt láttuk, hogy a különböző hatóságok és rossz magatartást tanúsítottak, sőt, gondatlanul jártak el, vagy akár csalást is említhetnénk. Néhány kolléga már megfogalmazott egy követelést, miszerint valóban biztosítanunk kell azt, hogy a jövőben ilyesmi ne ismétlődhessen meg. Szeretnék még egy másik témát is megemlíteni, amely szerintem az egész probléma gyökerét érinti. Az Európai Bizottság néhány technikai munkacsoport ban elvégezte a szükséges vizsgálatokat, és utána a széndiokszidra és a nitrogénoxidokra vonatkozóan küszöbért, illetve határértékeket határozott meg. Ezeket a határértéket, mint ahogyan láttuk, egyáltalán nem tartották be az érintettek. A kérdésem a következő. Az Európai Bizottság javaslatai milyen körülmények között jöttek létre? Mik voltak az illetékes munkacsoportok, szakbizottságok? Hiszen ezek a határértékek és azok változása nem igazán volt átlátható a számomra. Négyszer, ötször, hatszor beszéltünk ezekről a határértékekről, többször is elhangzott, hogy a vizsgálat során, illetve valós helyzetben is be kell tartani ezeket a határértékeket. Azt láttuk, hogy a határértékekre vonatkozóan olyan javaslatok születtek tehát, amelyeknek semmi közük, közük nem volt a valós viszonyokhoz, és köszönő viszonyban sem voltak a valóban keletkező értékekkel. Hogyan alakult ki például a 180, illetve 80 mg most eh, határi érték, miközben 500-ról kellene beszélni a valós körülményeket látva. A kérdés az, hogy ezek a technikai munkacsoportok tudták-e egyáltalán, hogy mekkora különbség tátong a bizottság javaslatai és a valóság között, illetve lehet, hogy tudták, hogy az önök által meghatározott küszöbb értékeket egyébként sem nem lehet betartani, és csalásra lesz szükség? Köszönjük szépen, Riké úr! Biztos asszony, szerintem összegyűjtöttük az összes kérdést öné a szó. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy a részletkérdésekre nem fogok tudni válaszolni, talán majd írásban küldöm meg a válaszokat ezekre. Inkább csak egy általánosabb választ fogalmaznék meg a megjegyzésekre. Talán a kártérítésre térnék rá először, mivel ez volt az első kérdés, megpróbálom egy kicsit strukturáltan megválaszolni a kérdéseket. Hol a szemüvegem? Nos. Ahogyan talán sokszor hallották már, megpróbáltam nyomást gyakorolni a Volkswagen-re, ugyanis az a Volkswagen részéről csak önkéntes lépés volt az, hogy kártérítést nyújtsanak az európai fogyasztóknak. Az Európai Uniós jogszabályok szerint az Európai Bizottságnak nincs közvetlen hatásköre a fogyasztóvédelem kikényszerítésében. Jurova biztos asszony a fogyasztóvédelmi hatóságokkal és a tagállamokkal is tárgyalt, és megpróbálta az EU-s jogszabályokat kiigazítani ebben a kérdésben, de sajnos ez összekapcsolódik azzal, amit önök közül többen is elmondtak. Az ágazati szereplők és a tagállamok nem igazán voltak hajlandóak elmozdulni. Sokszor tárgyaltam magam is a Volkswagennel a kártérítés kérdéséről. Hihetetlen, hogy hogyan bántak az európai fogyasztókkal ebben az ügyben, és továbbra is harcolni fogok ezért a kártérítésért. Az önök jelentése is fontos lesz ebből a szempontból. Mindannyian tudjuk, hogy milyen különbségek vannak az európai és az amerikai jogszabályok között, de egyszerűen nem tudjuk elfogadni ennek ellenére sem, hogy semmiféle kártérítést nem kapnak a fogyasztók. Szeretném elmondani, önök közül ugyanis valaki megemlítette Olaszországot, ott 300 eurót per említett gépjárművenként az illető 3000 euró, ez nem 300, egy kicsivel magasabb az összeg, de hát tudom, hogy ez sem elegendő persze. Meg tudom ismételni azt, amit korábban is mondtam, és ami talán megdöbbentette egyik őjüket, másik ójukat, de én napi szinten tárgyalok erről az ipari szereplőkkel, a tagállamokkal is. Épp tegnap volt egy egyeztetésem ebben az ügyben, és továbbra is azt gondolom, hogy az ágazat megközelítése nem változott. Ugyanezt a megközelítést alkalmazzák, ugyanígy tagadják a tényeket, mint korábban, és önök közül sokuknak igazuk volt, amikor azt mondták, hogy a tagállamok egyszerűen nem hajtják végre a jogszabályokat. Valaki rákérdezett arra, hogy a bizottság mit tett ez ideig ebben az ügyben. Nagyon őszintén, világosan szeretnék fogalmazni, én mindent megtettem, amit megtehettem. Három dolog tartozik ide, ugyanis eddig a mi eszközeink nagyon korlátozottak voltak. Ahogyan előzőleg is elmondtam itt az Önök bizottságában, Fontos, hogy megfelelő adatokkal rendelkezzünk a kötelezettségszegési eljáráshoz. Megtettük ezt, elindítottuk az eljárást hét tagállammal szemben még decemberben, ma van a határidő, úgyhogy most fogjuk elemezni majd a tagállamoktól beérkezett reakciókat, és nem tudok pontos dátumot mondani, de biztos vagyok abban, hogy lesznek még kötelezettségszegési eljárások az elkövetkezendő hónapok során. De ezek mégis nagyon korlátozott eszközök, amelyek a kezünkben vannak. Új típus jóváhagyási rendszerre van szükség, pedig mielőbb. a kibocsátások ellenőrzésének rendszerét és a típusjóváhagyó hatóságok rendszerét meg kell változtatnunk. Független hatóságokra van szükség, de ez nem jelenti azt, és azt hiszem az önök jelentésének a 90%-a egyébként egybevág azzal, ahogyan én is gondolkodom az esetről, de egy dologban nekem még mindig más a véleményem. Én továbbra is úgy gondolom, hogy nincs szükség egy külön európai ügynökségre, mint amilyen az EPA az USA-ban. Piacfelügyeletre van szükség, amely független a tagállami hatóságoktól. Ugyanis, az előadásomban is elmondtam, a tagállamok továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy az ő hatóságaik az egyetlenek, akik megfelelően meg tudják vizsgálni a járműveket. Egy új mechanizmusra van tehát szükség, ezt mielőbb és a lehető leghatékonyabban kell működésbe helyezni, és persze a pénzügyi vetületet is szem előtt kell tartani, hiszen korábban is elmondtam, a költségek miatt, az időtényező miatt, a költségvetési implikációk miatt, a szakértelem miatt egy központi európai ügynökség opciója nem tartható. Ez talán az egyetlen olyan pont, ahol nem igazán értünk egyet egymással, de az összes többiben egyetértek önökkel. Volt egy kérdés, amely Juncker úr szerepére vonatkozott. Természetesen az összes kötelezettségszegési eljárásról a bizottság kollektíven dönt. Juncker biztos úr, illetve elnök úr tud az összes esetről. Azt hiszem, ez a legjobb pillanat arra, hogy hogy meghatározzuk, vagy elgondolkodjunk azon, hogy az Európai Bizottság fellépése mely időpontban tud a leghatékonyabban és legeredményesebben zárulni. Napi szinten tartom a kapcsolatot az ágazati szereplőkkel, és úgy érzem, hogy továbbra is időre játszanak, halogatják a dolgot, beszéltünk erről már korábban is, egy hatalmas mennyiségű technikai adat fut be hozzánk, és ezeket mind-mind elemeznünk kell, de ezzel csak elhúzódik az ügy, és szerintem ez nem a megfelelő megközelítés egy ilyen ügyben. Többször is elhangzott, hogy a null, a zéró kibocsátású gépjárművekkel nem jutunk előbbre. A fogyasztók bizalmának visszanyerésével sem jutunk semmire hogyha nem tárjuk fel az összes problémás ügyet. Kicsit megrekedtünk most a helyzetben, mert az új típus jóváhagyási rendszer még várat magára, és egyszerűen csak a kötelezettségszegési eljárás van a kezünkben, mint eszköz. Nyilván nem zárhatom ki azt, hogy a jövőben nem történik csalás, de azt hiszem, ahhoz, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a csalások lehetőségét, az önök segítségére is szükség lesz. Egyetlen tagállam és egyetlen autógyártó sem kérte egyébként a szabályok értelmezését tőlünk, a szabályok egyébként nagyon világosan fogalmaznak, a kiiktató eszközök illegálisak Európában, tiltott a használatuk. De ahogyan korábban már beszéltünk róla, mi megfogalmaztunk iránymutatásokat, ezeket rendelkezésre bocsátottuk, és ez egy eszköz a tagállamok számára, nem a mi számunkra, az ő számukra, hogy értelmezzék a szabályokat. Hiszen, még egyszer mondom, az EU-s tagállamok hatáskörébe tartozik az, hogy a vizsgálatokat elvégezzék, ez nem az Európai Bizottság feladata elvileg, és ezért iránymutatásokat fogalmaztunk meg hogy hogyan ért, arról, hogyan értelmezendőek a szabályok. Úgy vélem, hogy ezek hasznosak lesznek a számukra, hiszen nekik be kell tartaniuk a szabályokat, és ebben ez segítségükre lesz. És még egy dolog, szerintem a legfontosabb az, hogy önök is támogassanak bennünket abban, hogy mint a típus, típus jóváhagyás, mint az RDI rendszer, mint a szabályok betartatása területén előbbre jussunk. Együtt tudjuk ezt elérni a tagállamoknál, Az idei évben a 2030-as magas szint ügyekkel foglalkozó vagy célkitűzésekkel foglalkozó magas szintű munkacsoportban azzal fogunk foglalkozni, hogy mi a helyzet a zéró vagy a nulla kibocsátású gépjárművekkel. Meg kell becsülnünk, hogy körülbelül hány ilyen jármű található majd az utakon 2030-ig napi szinten tartjuk a kapcsolatot a gyártókkal, és egyébként szinte hónapról hónapra nőnek az, nő ezen gépjárművek száma az utakon. Ez azt jelenti, hogy az autógyártóknak is fel kell készülniük erre, és mint ahogy mondtam, tegnap egyeztettem utoljára, akkor is elmondtam, hogy talán itt lenne végre az ideje annak, hogy a kutatási humán erőforrás, a kutatási erőfeszítéseket, a humán erőforrást talán a zéró kibocsátású gépjárművekre kellene összpontosítani, a helyet, hogy a belső égésű motorokat fejlesztenék tovább. Ez is egy folyamatban lévő vita, folyamatosan beszélünk erről a témáról, 18 hónapja már, de Őszintén szóval nem igazán látom, hogy az autogyártóknál valamiféle elmozdulás történne, de a tagállamoknál sem látok változást. Én önökkel értek egyet abban, hogy ez az egyik legsúlyosabb botrány, amelynek itt Európában tanulni voltunk. Ők ezt nem így látják továbbra sem. Köszönöm. Köszönöm biztos asszony. Van, aki ö, nem elegedett. Hát ha egyáltalán bármiféle választod már magam jól, mert semmit sem mondott a diffi device például, meg arról iránymutatásokat csinálnak. Az iránymutatások. Hát én elmondtam, hogy a tagállamok nem az EU jogszabályok végrehajtásában vallott a kudarcot. 16 májusa óta számoljuk a veszteségeket. Az autógyártók kinyilvántatták, hogy emissziós stratégiáik vannak, ezeket értékelni kell az EU ügynökségnek. Az érmutások tehát nagyon szigorúak. Ezek nagyon kifejtik erőteljesen hogy elvárják a tagállamoktól, hogy ezeket az emissziós stratégiákat értékeljék. Nem tudom, mire kérdez. Maga mondta, hogy nem kudarcot voltak a tagállamok az európai jogszabályokkal. Még egyszer megismétlem, nem tartották be az európai jogszabályokat. Még mindig az autók az utcán vannak. Ha nem tart be egy jogszabályt valaki, akkor ezeket az autókat le kéne venni az útról. A bizottság jogi nyilatkozata világos vissza kell vonni a típusjogvágyási konformitás engedélyt, ha jogszabály, csalá, jogszabályos sértés áll mögötte. Hát ezek a... Biztos, szerintem világosan fogalmaztam. Azt mondta, hogy esetleg megteszik, de hogyha valami nem felel meg a jogszabálynak, az jogsértés. És kész. Igen, igen, igen, igen, igen. De ahogy a decemberi jogszabálysértésnél is a teljes műszaki adatbázisra és észlelésre van szükség ennek megállapításához, és a következő jogsértési eljárással oda fogunk állni a következő hónapban. ENSZ az, hogy ne úgy kérdést legyen fel. Kérdésem. A lobby politika és a lobby szervezetek körét érinti. A lobby szervezetek, amelyekkel való erre nem válaszolt erre a kérdésre, holott lényegi fontosságú, hiszen nagyon fontos munkacsoportok. Tok rámutatták erre, ebből nem vonnak semmi konzekvenciát a lobby tevékenység értékeléséről? Tényleg utolsó kérdés, megpróbálok ö, írásban válaszolni a kérdésre. És érzékelem én is az autógyártó lobbikat, és az, a, a tagállami kormányokra is nagy hatással vannak, ezt én érzékelem, látom, de részletesebben válaszolok majd a lobby ügyekre való kérdésére. Általános probléma ez. Még mindig nagyon sok nyílt kérdés van, kollégák, egyetértek ezzel, én is látom. Most a jelentés vitel után a mi feladatunk az, hogy támogassuk az Európai Bizottság törekvéseit, és kötelességünk az is, hogy az vizsgálatot lezártva, és az utolsó előtti ülésünkön most vég, gondoljuk végig, és aztán a Talam Inkó meg a többi szakbizottsággal együttműködve kell arra törekedni, hogy ajánlásai megvalósulnak. Ebrandi úr, ügyrendi kérdés. 4.11 van. 12.30-ig van hivatalosan a szakbizottság ülés. Szerintem ahhoz nem kell két óra, hogy a módosítókat megvitassuk. Miért nem szervezzünk egy nagyon gyors második kérdésfordulót, ahol mindenki csak egy percet kap, hogy pontosítsák kérdéseiket? Mert én például nem kaptam választ az én kérdéseimre sem, semmi módon. Azért vagyunk itt, hogy eszmét cseréljünk, meg válaszoljanak kérdésünkre. Elnök, igen. Ugye ismeretesek a mi meghallgatási módszereink, hogy egy kicsit különösé váltak. Nagyon sok kérdés, azt sokszor nem mindenre lehet válaszolni, de a biztos azt mondnak, egy másik szabadságba kell mennie, úgyhogy majd írásban ö, szervezzük ezt meg. Egy írásos kérdés és válaszfordulót fogunk szervezni. Elnézést. Jó. Köszönöm, biztos asszony.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 Okay, dear colleagues, sorry for that. Let's... Kedves kollégák, elnézést. Írásban küldjük el a kérdéseinket, természetesen ez még itt nem a folyamat vége. Elnézést kollégák, hogy röviden megszakítottuk az ülést. Áttérünk a második napi rendi pontra, vagy a harmadik napi rendi pontra, illetve az ötödik napi rendi pontra hogy egészen pontos legyek, ez a jelentés tervezet a gépjármű ibarban alkalmazott kibocsátás mérés vizsgálatáról, illetve az ajánlás tervezetekről. Két kitűnő jelentéstevőnk van, akiknek meg is adom a szót, Gizeke úrnak, illetve Gebrandi úrnak őket követik az árnyékjelentés, tevők és nyílt vitára kerül sor. Gizeke úr először parancsoljon. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm a szót, kedves kollégák! Először is gratulálni szeretnék, illetve köszönetet szeretnék mondani a titkárságnak. Két tűnő munkát végeztek, teljes tárgyalás alatt segítették a munkát, támogattak bennünket, és Gebrendi kollégámnak és az összes tevőnek köszönetek szeretnék mondani eddig konstruktív munkájukért. A konstruktív együttműködésnek köszönhetően sikerült a frakciókon átnyúlóan kiegyenített jelentést kialakítani. Nagyon sok meghallgatás volt, különböző értelmezésekre adódott lehetőség, éppen ezért úgy érzem, hogy ez a kompromisszum minden fél számára képviselhető és ebben a szellemben, ebben a kompromisszumban kész szellemben szeretnék tovább együtt dolgozni mindenkivel. 250 módosítónk érkezett be, és 181 az ajánlásokhoz. Nehéz lesz kompromisszumot kialakítani, de ez szokványos ebben a házban, még nem készültek el a fordítások, németül beszélek, és németül még mindig nincsenek meg a Eh, módosító indítványok, angolul kell eh, ezért dolgozni, néha olaszul vagy franciául. Ez nem könnyíti meg a munkát, de nem szeretnék panaszkodni, hiszen ez minden árnyékentes tevőt érint. Eh, az elképzelések különbözők, 90 kompromisszumot sikerült kidolgozni, és 8 a az ajánlásokhoz. Ezekről jövő héten még Strasbourgban is lesz vita, néppárt részéről vannak prioritásaink, amelyeket tovább is képviselni szeretnénk. A dízel jövőbeni technológiám, és már ma lehetőség van arra, hogy betartassuk a határértékeket a dízelnél, viszont a meglévő technológiákat alkalmazni kell. Azt gondolom, hogy a dízelt ideológiai okok miatt nem kellene száműznünk, ami pedig a conformity faktort, a megfelelési tényezőt illeti. Erről beszéltünk Jankowska biztosasszonyjal, ha parlamentként az eljárást is lehetetjük, akkor oda kell figyelnünk arra, hogy bizonyos ö, adatokat nevezzük meg az RD jogalkotás 2017. szeptember 5 DP-ére, és szükség van a négyes csomagra, a a tisztaság érdekében, de nem másokra kell mutogatnunk, és a felelősséget nem jobbra-balra kell tologatnunk. Ami a csalás alkalmas szoftvert illeti, senki nem tudott erről a szoftverről, és különbséget kell tenni a laborvizsgálatok és a tényleges vezetési, valós vezetési feltételek melletti kibocsátások között különbséget tenni, ami a szoftver kódot illetve milyen messze menjen itt az átláthatóság, olyan rendelkezést kell találni, hogy technikai szempontból megvalósítható. Ezeket a szabályokat az ipar nem tudja megvalósítani, akkor ezzel senkinek nem segítünk. Én abból indulok ki, hogy a konstruktív munkát így ebben a szellemben folytatni tudjuk, várom a további együttműködést a jelentéstevőkkel, és szeretnék egy pontra kitérni, mert a német lapokban erről sok vita szól. Az alsó szászországi miniszter eh, elnököt, Stefan Vájt meghívtuk, képviselőt küldte, csak ez igen sajnálatos volt. A német újságokban eh, Piech úr eh, azt a kritikát fogalmazta meg, hogy Stefan Weil és a Fegyőbizottság más tagjai már 2010. szeptember előtt tudtak a kibocsátás manipulációról a Volkswagen-nél. Nem tudom, hogy mi az igaz. Az alsó szászország miniszterelnök azt mondja, hogy ez nem igaz, Pia pedig ragaszkodik a saját igazához, tehát nagyon nehéz a helyzetünk február 28-án szavazni fogunk, lejár mandátumunk, eddig nem tervezték azt, hogy meghosszabbítás lesz. Kérdésem a következő, és lehet, hogy a koordinátorok szintjén megvitathatjuk ezt. Tehát, hogy a munkánkba ezt bevonjuk-e, Vájr urat hívjuk-e már, vagy Piech urat, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy kérhetünk írásban is felvilágosítást, de lehet, hogy ezt a vitát ne feledjük el teljes mértékben. Elnök, köszönöm szépen, Gebrandi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt akartam mondani, hogy a párt eh, politika kezdett eltávolodni ettől a szakbizottságtól, amint elkezdtünk mélyebbre ásni a részletekben, a tevőm azt mutatja, hogy ez nem igaz így mindig. Természetesen nagyon sok mindent el lehet mondani, a munkánkról, illetve a módosítókról, de utána Minszki Zekke sok mindent mondott a technikai részletekről, a jelentés és a módosító technikai részleteiről. Én eh, most ezekről nem szólnék, néhány általános jellegű megjegyzést tennék pusztán. Ha megnézzük azt, hogy honnét indultunk egy évvel ezelőtt, néhány frakció még csak nem is támogatta azt, hogy vizsgálóbizottságot állítsunk fel. Voltak olyanok, akik ezt nagyon is támogatták, voltak olyanok, akik már eldöntötték, hogy mit gondoljanak, még mielőtt elindult a kutakodás. Ez a szakbizottság nagyon sokat összpontosított a tartalomra. A szélső baloldaltól szélső jobb oldalon át összeültünk, és én azt gondolom, Természetesen a döntéstervezet egyik szerzőjeként szólok hozzá a vitához. Sönc Gizeke és Ábó Zeble előtte, és illetve jó magam, egy olyan jelentéstervezetet írtunk, amivel mindenki nagyjából elégedett lehet. Természetesen vannak mindig javítás lehetőségek, és nagyon sok módosítón Láttam azt, hogy mennyibe javítják a jelentést, viszont a módosító 99%-a extrém módon változtatna meg a jelentést. Mi um, az elmúlt 11-12 hónapban nagyon sokat dolgoztunk, hogy az jelentés megszületessen, hogy egy erős jelentést írjunk, és ahogy Jens Gézeke előttem, én is köszönetet szeretnék mondani Um, um, tényszerű részben való együttműködésért a szenikentes tagoknak itt konszenzusra volt szükség, és ezt sikerült is az elmúlt év decemberében elérnünk. Most nagyon optimista vagyok um, kompromisszumok terén, természetesen vannak nehézségek, ezeket uh, meg fogjuk oldani, szavaznunk is kell még, illetve meglátjuk majd azt, hogy itt a szakbizottságban milyen többség tud kialakulni. Én nagyon optimista vagyok a végeredményt illetően, illetve várom az elkövetkezendő hetekben, napokban a munkát az árnyékjelentéstevőkkel. A szavazás előtt hangsúlyozni szeretném azt, hogy a pozitív munka, a hangulat nagyon fontos. Köszönöm szépen én is nagyon elégedett vagyok a közös munkával, illetve a tartalmi részsel kapcsolatos munkálatokkal. Ez alapvető lépés volt az ajánlások és módosítók megfogalmazásában. Az eredeti szöveg jó volt, az emész munkája nagyon fontos volt ebben az összefüggésben. Nagyon fontos konvergenciák valósultak meg, de vannak olyan témák, és Gizeke kolléga ezt már érezte, valamint Gábrandi kolléga is, tehát vannak olyan témák, amelyekben még nem sikerült megállapodnunk, ezt el kell mondjuk, és az árnyékjelentést a hőkesülésére tegnap került sor, lesz a jövő héten egy további ülés, illetve ezt még további találkozók követik. Fontos, hogy a folytatódjon ezek a pontok, ahol a szociáldemokraták aggódnak ezeken a pontokon mi további munkát végzünk. Hangsúlyoztam is a biztos hogy meghallgatásán, ez az Európai Nőség létrehozására vonatkozik a jelenlegi helyzetben. A biztos asszony nagy csalódást okozott nekünk válaszával, vannak olyan tagországok, ahol súlyos problémák vannak a hatékonysággal, illetve a jogalkotás tisztelben tartásával, megvalósításával, és az elkövetkező évben ez további botrányokhoz is vezethet akár. Ami azonban fontos, és ez egy olyan téma, amire én oda fogok figyelni a következő vitákon, a kompromisszumokról szóló vitákon, az egyértelmű mandátum, amelyet a JRC, a Közös Kutatóközpont a bizottságtól megkapott, Az autógyártók ezeket a szabályokat azonban nem tartották be. A tagországok között nagyon különbözik a jogalkotás megvalósítása, és fontos, hogy ezzel kapcsolatban ajánlásokat fogalmazzunk meg, ami a szankciókat illeti például európai szintű szankciók kivetésére is szükség van, a kiiktató eszközök visszavonása például, nagyon fontos kártérítésben részesíteni a fogyasztókat. Hallgattam a biztos asszonyt, aki azt jelezte, hogy ma ez nem valósul meg európai szinten. Ez pedig azt jelenti, hogy erre szükség van, és igenis felelősségünk van. Nagyon fontos megvédenünk a fogyasztókat. És azt gondolom, hogy a jelenlévők egyet értenek ezzel, illetve minden frakció egyet ért ezzel fogyasztók védelme nagyon fontos szempont. A szociáldemokraták eh, ragaszkodnak ahhoz, hogy eh, a meg nem adott határidők megváltoztatására sor kerüljön, és nem csak a tagországok, a bizottság is eh, feleséget tartoznak. A megfelelőségi tényezők kérdés és nagyon fontos metodológia kérdések is felmerültek. A vizsgálóbizottság munkáján is javítani lehet, a határidők nem voltak ideálisak, és emlékeztetnék arra, hogy remélem tudjuk biztosítani majd azt, hogy az inkóban a mai szavazás, illetve a, a, plenárisan a vita ugyanabban az időben valósulhasson meg, mint a plenárisan a munka a vizsgáló bizottság nem tudja elfogadni azt, hogy a vizsgáló bizottságunk javaslatait ne vegyék figyelembe, és ne koordináljanak megfelelően a típus jóvágyások kapcsán. Azt gondolom, hogy a jelentéstevők és árnyék jelentéstevők ezzel egyetértenek, nem fontos koherens legyen a menetrend, ezt mondjuk, amióta felállt a vizsgáló bizottság nagyon fontos kihívások állnak előttünk, jelentős a felelősségünk, mivel nem csak azért vagyunk itt, hogy kommenteket fogalmazunk meg, megkérdéseket, hanem hogy konkrét ajánlások álljunk elő. És meg vagy győződve arról is, hogy itt globális megközelítésre van szükség az iparpolitikában. A technológiákat illetően és a foglalkoztatottságot illetően nagyon fontos az európai polgárok egészségének tiszteletben tartása, a környezetvédelmi előírások betartása, és ebben a globális meg közelítésben fontos európai megoldásokat megfogalmazni, tehát csak ezen a szinten lehet gondolkodni, nem lehet tagországi szinten megoldani a problémát. Nagyon fontos tehát a megfelelő védelmet biztosítani. Politikai szempontból pedig igenis be kell tudnunk bizonyítani azt, hogy Európa meg tudja védeni polgárait mindenféle szempontból. Nagyon fontos, hogy kompromisszumos módosítók és ezt a felelősségvállalást tükrözzék. Köszönöm. Um, uh, ja, voorzitter. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Oettinger az úr a jelent, az árnyék előadó nevében szeretnék néhány tájékoztást nyújtani. Persze köszönöm a két jelentéstől munkáját, szokásos módon kiváló munkát végeztek, és persze ebből nagyon sok párbeszéd kell, hogy még induljon és folytatódjon. Általában a konklúziókat és az ajánlásokat támogatom, a politikai üzenet nagyon fontos, és én értelemben helyén valóan átfogó. Ugyanakkor módosítókat is benyújtunk Julie Görling kollégával együtt. Három pontra szeretnék reflektálni ezzel kapcsolatban. A biztos eszönnek is feltett kérdés, ez kapcsolódik, aki nem nagyon válaszolt erre, legalábbis még nem kaptunk választ rá. A 28-as módosítónkban a fogyasztó tájékoztatására hívunk fel, a, a fogyasztók tájékoztatását javítani kell, és ki kell szélesíteni. A fogyasztó pontos tájékoztatást kell kapjon, például az nitrogén kibocsátás és a finom részecskék kibocsátása témájában, más módosítóban pedig felhívunk arra, hogy párbeszédet kell folytatni a, ta, a bizottság, a tagállam és az autóipar között. Az egészség, a népegészségügy védelme és a környezetvédelme egy közös társadalmi felelősség, ám az autógyártási ágazatnak is van szerepköre, saját felelőssége, amelyet vállalnia kell. Rendkívül fontos erre rámutatni, és a vizsgálat, a, a kutatásfejlesztés pedig lényegi szerepet játszhat abban, hogy akár kis beruházásokkal a kutatásfejlesztésben tisztább autók vannak elérhetőek, ezt is ki kell emelnünk. Analóg módon a Környezetvédelmi Szakbizottság ajánlásaihoz a vagyás témájában mi is azt kérjük, hogy európai ö, felügyeleti hatóság, ügynökség jön létre, Afelől széles konszenzus látszik kialakulni, hogy egy függetlenebb európai felügyeleti hatóságra szükség van. Kérdés, hogy miképpen szervezzük ezt meg? Szerintem az ügynökség ugye sokan illegitimnek gondolják az ügynökségeket. Gebrandi úr, ön az EU Observernek egy frissen adott interjújában azt mondta, hogy nincs meggyőződve a egy ügynökség létrehozásának szükségeségéről azt mondja, hogy a bizottság szembeni bizalmatlanság indítványt jelentene. Ez az interjúban több erről beszél, de ez is benne volt. Hát szerintem ennek a bizottságnak az egyik fő ö, eredménye az, hogy az Európai Bizottság nem végezte mindenhol jól a munkáját, és továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy ilyen körülmények között igenis legitim egy önálló ügynökség létrehozásának gondolata. Tehát a szövegben ilyen módosításokat szeretnénk majd eszközölni. Köszönöm szépen, Ernst asszony. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőnk megkért, hogy a nevében szólaljak fel, de a frakció véleményét is képviselem a felszólalásomban. Nem vagyok biztos abban, hogy a vizsgálóbizottság munkájának elején vagy a végén járunk. Szerintem talán leginkább a kellős közepén vagyunk. Sok kérdés megoldatlan még, és természetesen nem lehet igaz, hogy senki nem tudott semmiről. Régóta tudjuk, hogy Németországban például a Deutsche Umwelthilfe nevező szervezet a német kormány tagjaival is leült tárgyalni. Tárgyaltak a kibocsátás botrány részleteiről, és a bizottság is is tudnia kellett tudnia az ügyről. Nem igazán tudom elhinni, hogy senki nem tudott volna semmiről. Abban sem vagyok biztos, hogy a néppártal mindenben egyetértünk. Szerintem sok mindenben nagyon másképp gondolkodunk is mi. Következetesebben követeljük azt, hogy legyen a dolognak valamiféle következménye. Nem csak arról szól ez, hogy a csalást feltárjuk és visszaállítsuk a bizalmat, ha bár ezek is fontosak, de itt az emberek egészségéről van szó, a környezetvédelemről, arról, hogy a saját magunk által meghatározott normákat betartsuk, és persze az EU-s jogszabályok betartásáról is szól ez az egész. Úgy érezzük, nincs elég következmény, nem vagyunk elég következetesek. Sok mindennel egyetértünk, ami a jelentésben szerepel, de szerintem az Európai Bizottság szerepéről és a tagállamok szerepéről is világosabban kell szólnunk. Kudarcot vallottak mindketten, a tagállamok is, és a bizottság is. A JRC 2013-ban, tehát a Közös Kutatóközpont már 2013-ban felhívta a figyelmet a kiiktató eszközök használatára, semmi sem történt éveken keresztül. Az Európai Bizottság sem mondta ki világosan azt, hogy ő maga mit tehetett volna, és saját funkcióját sem töltötte be a szerződések őreként. A bizottság nem csak egy köve- közvetítő két egymással vitában álló fél között, az Európai Bizottság a szerződések őre, és ezzel együtt az EU-s jogszabályok végrehajtásának az őre is kell, hogy legyen, és egyszerűen nem tett eleget ennek a feladatának gyakorlatilag csak a tagállamokra hárította a feladatot, amelyek kétségkívül szintén okolhatók a helyzet kialakulásáért, beleértve az autógyártókat is, de azt hiszem, ez nem elég. A nagy vesztes az egész játszmában, és ezt a jelentésbe is világosan bele kell írni, lényegében a fogyasztó. A fogyasztók azok, akik a politika és a gazdaság összefonódása révén, legalábbis Európában rajta vesztettek, és tulajdonképpen mindegy, hogy most az SPD egyik miniszterelnöke bonyolódott bele az egészbe, vagy egy CSU miniszter. Bebizonyosodott azt hiszem az, hogy ott is túl kevés történt az elmúlt, nap, elmúlt években. Ezt mindenképpen fontosnak tartottam kimondani. Mit akartunk a módosítóink révén elérni? Először is azt, hogy a lobbik lobbiz, lobbisták számára világosabb szabályokat határozzunk meg. Ez egyébként az összes többi szakbizottságra is vonatkozik, és az európai tevékenységünkre általában, de itt különösen megmutatkozott az, mennyire nagy szükség van arra, hogy konkrét szabályokat határozunk meg, és ezért is tartjuk fontosnak, hogy a jelentésben erre világosan felhívjuk a figyelmet. A Jövőbeli vizsgálóbizottságok számára egy világosabb eszköztárat, hatékonyabb eszköztárat kell kialakítani, ezt is fontosnak tartjuk, hiszen egy vizsgálóbizottság csak így tud igazán vizsgálódni. Elégedetlenek voltunk amiatt, hogy az EMISZ vizsgálóbizottság egy olyan időpontban jött létre, amikor az új jogalkotás, illetve az új jogszabályokra vonatkozó munka már megkezdődött, jobban összhangba kell hozni egymással a különböző folyamatokat, ez egy általános megjegyzés, és szeretném világosan kimondani azt is, hogy nagyon bosszantó bennünket az, hogy a meghallgatott felek sokszor nem igazán akartak együttműködni, elkéstek, vagy elhalasztották a megjelenésüket itt a vizsgálóbizottságban. Ez egyébként a német Bundestagban is előfordul. A szakértők az ottani vizsgálóbizottság elé sem voltak hajlandók elmenni, nem voltak hajlandók részt venni a meghallgatáson. Egyébként a vizsgálatok szempontjából éppen ez növelte a mi vizsgálóbizottságunk munkájának értékét. Jobb lenne, hogyha jövőben gyorsabban válaszolnának, amikor dokumentumokat kérünk, információkat kérünk, és ami a képviselők munkája szempontjából is fontos, a jövőben az összes dokumentumot az akreditált, akreditált ö, asszisztensek számára is rendelkezésre kell bocsátani azért, hogy megfelelően tudjuk beosztani az energiáinkat. Köszönöm. Köszönjük szépen, Deli asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Gábrandi úrnak, a jelentéstevőnek, Gizeke úrnak. Kitűnő munkát végeztek nagy a felelősségük, mivel ők a jelentéstevők. A jelentés egy nagyon fontos um, üzenetet küld kifelé az európai polgárok felé, mivel a dízel botrány nem csak a tagországokat rázta fel, nagyon sokkolta, illetve az autógyártóipart is, az európai polgárokat is, akik um, figyelik azt, hogy mi mit teszünk politikai és jogalkotási felelősökként. És ha megnézem a határidőket, akkor sajnálom azt, hogy ma fogadja el az IMCO, illetve a masszavazat típusú jóváhagyási jelentésről, az vizsgáló bizottság következtetéseit ebben nem veszik figyelembe. Tehát itt alapvető problémáról van szó, Második megjegyzésem, kedves jelentéstevők, örülnek annak, hogyha a bizottság munkáját a közlekedési környezetvédelmi szakbizottságok munkáját, hiszen ők is fontos irányokat jelölnek ki. Sokan beszéltek az Európai Ügynökségről, az, Európa, az MV azt mondja, hogy szükség van a, a, az ügynökségre, a TRAN már kevésbé lelkes, ők azt mondják, hogy esetleg lehetőséget látnak erre, tehát mindent figyelembe kell venni. Azt gondolom, a kedves jelentéstevők, hogy jó, jó irányba tartanak, Gratulálok, önök vállalták a felelősségüket, és kimondták azt, hogy a tagországoknak is van felelősségük. És ahogy a biztos asszony már elmondta, a tagországok még mindig nem mondták le a helyes tanulságot ebből a botrányból. Fontos, hogy a jelentés talán egy kicsit erősebb legyen ezekkel a hiányosságokkal kapcsolatban a bizottság hiányos felépésével kapcsolatban, hiszen ezt is le kell vonnunk. Ennek igaza van, éppen ezért nyújtjuk be a 47-es módosítót, és áll ebben a módosítóban. Nagyon világos módosító, elhangzik benne, hogy a JRC által kezelt adatok 2009 és 2010 között nem jutottak el a megfelelő csalásokkal kapcsolatban illetve az erdélyével foglalkozó munkacsoporthoz sem. Tehát az üzenet a következő, kedves jelentéstevők, azt gondolom, hogy az önök jelentése kitűnő eszköz annak megmutatására, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy dízelbotrány előtt és utáni időszak. Azt gondolom, hogy ebben mindannyian egyetértünk, Európában nem lesz több ilyen dizelbotrány. Fontos levonni a botrányból az összes tanulságot, a módosítók is jó irányba mutatnak. És kíváncsian várom a, a módosítókat, illetve a végeres verziót. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, Évi asszony. Thank you. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a hozzászólásokat. Én is szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek mindenek előtt. annak ellenére, hogy bizonyos aggályok és megfogalmazottak, illetve alacsony, sokan kicsi várakozással fordultak a téma felé, jó munka született, és a végső eredmény is jó irányba húz, tartalmazza azon kulcselemeket, melyek a meghallgatások során formát öltöttek, kiemelkedtek az elmúlt hónapokban. Most nem ismételném, amit mások már elmondtak. Két konkrét pontra azonban fehérne a figyelmet az ügynökség tárgyában. Én is szeretném aláhúzni ismét, hogy a környezetvédelmi biztonság nagyon, bizottság nagyon erős, erőteljes álláspontot foglalt el az egységes, független európai ö, piacfelügyeleti ügynökség vonatkozásában. Még egy jó ok ez arra, hogy mi is ez irányban kormányozzuk a javaslatainkat. Ha megnézzük az IMCOB-ban az asztalát, a javaslatokat, azok sokkal gyengébbek. Ám azt látni, nem kötelező az ajánlás. Ezért en, annál is inkább lehetne bátorságunk és határozottságunk, hogy az ügynökség irányában határozottabb lépéseket tegyünk. Aztán a típus jóváhagyási rendszerben is több kompromisszumos módosító született. Hadd legyek a lehető legvilágosabb, amikor, amikor a megfelelési, konformitási tényezőkről beszélünk, ezek egységes kitűrrendszer felé kellene, hogy mozduljanak, legyünk részletesek, és folytassuk ebben a szellemben az árnyék előadók ülésében, körében is. Köszönöm, Évi asszony, Zorinyó asszony a szó. Úrém szó. A tors e salientar eh, o, espírito de trabalho partilhado e comum que foi realizado nesta... Mi szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek, és hadd gratuláljak a közös erőfeszítéshez, amelyet együtt tettünk, és amelynek eredményei is voltak, bár nyilván nem értünk el mindent, amit megcéloztunk, azért komoly előlépésről adhatunk számot. Folytatni kell a munkát a, a szöveg végső jóváhagyása érdekében, és az is elmondható, hogy az európai állampolgárok érdekében nagyon sokat tettünk, de az ipar érdekeit is szem előtt tartottuk mindeközben. Így aztán hadd emeljem ki a számomra legfontosabb pontjait az elvégzett munkának. Az én szempontomból világosan látszik az, hogy az Európai Bizottság nem tett számot, adott számot igazi politikai akaratról, nem vizsgálódott elég határozottan a csalással gyanúsítható gyakorlatok körében, nem érzékeltünk elég politikai elszántságot. A, nem volt igazi szándék arra sem, hogy a közutakon mért értékek és a laboratóriumért értékek között nyilvánvalóan adódó különbséget mélységében feltárják. Itt is érzékelhető volt tehát egyfajta ö, hiánya a felelősségvállalásnak. A felelősségvállalás kultúráját kell tehát megerősítenünk, hogy megelőzzük ilyen esetek újabb előfordulását. Mint mondtam, a felelősségre kell rámutatni, és a felelősségvállalás fontosságára az érintett feleknek. A JLC hatáskörét erősíteni kell, akár egy ügynökség formájában lehetne megszervezni a típus, a jóváhagyási és felügyeleti munkát. Azt is meg kell vizsgáljuk, hogy az állampolgárok, az európai állampolgárok miképpen férhessenek hozzá ö, kártérítésekhez. Sokat beszélünk az elektromos autókról, hibrid autókról, nagyon fontos ennek a ágazatnak, a, mármint az elektromos és hibrid autógyártásnak a megfelelő stratégiai segítsége, az mindezt az állampolgárok érdekében kell megtegyük. Köszönöm, visszadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök asszony. Nem akarok most mindenről részleteiben szólni a jelentéstevők munkáját. Én is támogatom. Hollandul beszélek, mert Demesmaker úr konkrét kérdést fel nekem az ügynökségek tárgyában, szeretnék erre válaszolni neki, ezzel beszélek hollandul. Elvileg nem ellenzem egy ügynökség létrehozását a, a, közúti, for, a közúti közlekedésben. A Környezetvédelmi Bizottságban Fjellner úr jelentését végül is támogattam. És abban ajánlást fogalmazódik meg az ügynökségről. Ugyanakkor a dízel a dízel, annak az lenne vagyok, hogy a dízelgét botrányból csak az jöjjön ki, hogy egy ügynökség jön létre. Európában egy nagyon erős Európai Bizottságra van szükség, amely független, megbízható, és amely a megfelelő jogszabály végrehajtás sok ellenőrzi a tagállamokban. Ez a feladata, és rettenetesen fontos feladata ez az Európai Bizottságnak. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy hogyha a típus jóvá hagyás tekintetében nem bízunk a bizottságban, és nem bízzuk ezt a bizottság, nem tennék a kezébe, ha és inkább egy ügynökséget hoznák létre, ez abszolút alássa az Európai Bizottság szerepkörét az Európai Unió működésében. Ugyanakkor helyévalónak tartom azt, hogy az Európai Bizottság hibájára rá kell mutatni, és arra is, hogy bizony a bizalmunk adott esetben meg, ez esetben megrendülhet. Ám a konklúzió meg kell világítsa azt, hogy eh, újra kell gondoljunk az Európai Bizottság szerepét. Nem gondolom azt, hogy feltétlenül csak azt lehet az ajánlásunk, hogy, hogy új ügynökség jön létre. Szerintem inkább az kell legyen a cél, hogy megerősítsük az Európai Bizottság szerepkörét, a típus jóváhagyás kiadásának mikéntjét ellenőrizendő a tagállamokban, és ez is rámutat arra, hogy mennyire fontos azt meghalani, amit Bienkowska az, hogy mondott, az elején, ami számomra nagyon megdöbbentő tény volt, hogy voltak éppen nem változott semmi az autóiparban, az európai tagállamokban, mióta dolgozunk. Tehát itt kell valamit tennünk. És itt talán Juncker elnök úr kell, hogy közbelépjen, mert hogy a dolog olyan komoly, hogyha Biankovka asszony meg kéne támogatni a tagállami miniszterekkel való tárgyalásában. Szerintem az Európai Bizottság célokat kell támogatnunk, mint közösségi intézményt, és nem feltétlenül a legjobb megoldás, hogyha ügynökség jön létre a közúti közlekedésre vonatkozóan, csak azért, mert más közlekedési ágaknak van saját ügynöksége, ez önmagában nem elég arra, hogy ez legyen a megoldás. Kiszeke úrnak, megadom azt, hogy először Banefa asszonynak, kérem, hogy ne húzzuk túl hosszira Bonifászony, és aztán Gizeke úr. Köszönöm szépen. Értem az aggályokat, amelyeket Gebrandi úr megfogalmazott. De biztosíthatom önöket arról, hogyha ügyőséget teszünk javaslatot, akkor ezzel nem kérdőjelezzük meg azt, hogy a bizottságnak nincsen egy kapacitása. Itt egyszerűen hatékonyság kéréséről, szokoherenciáról, és kollégám ezt már elmondta. Én ezt javasoltam is a frakciómnak. Az Európai Vasútügyi Ügynökség nem azért jött létre, mert a bizottság nem tud ezzel a témával foglalkozni, hanem azért, mert a végrehajtási kompetenciákhoz ehhez szükség van. És ezekkel az ellenőrzési kérdésekkel, egyeztetésbeli kérdésekkel az ügynökség foglalkozik a bizottsággal karöltve. Tehát nem az Európai Bizottságnak a feladata mindez, és nem az Európai Bizottság feladatát szeretnénk megkérdezni. Szóba került a közúti ügynökség, közúti közlekedési ügynökség, szociális dömpinggel kapcsolatban elfogadtunk egy állásfoglalást, és elmondtuk azt, hogy szeretnénk egy közúti közlekedési ügynökséget, ennek több feladata is lehet, és mivel vasúti közlekedési ügynökség már létrejött, nem kell új ügynökséget létrehozni feltétlenül, a jelenleg ügynökség kompetenciáit is lehet bővíteni, tehát nem arról van szó, hogy óvakodunk a bizottságtól, hanem bizonyos pontokat csak tisztázni szeretnénk. És azt gondolom, hogy így megfelelő szinergiát tudnánk kialakítani a vizsgáló bizottsággal a parlamentben, és a tagországok, akiket meghallgattunk ebben a vizsgálóbizottságban, támogatták ennek az ügynökségnek a felállítását. Tehát Binkowska asszonyt meg kell győzni arról, nem arról van szó, hogy az Európai Bizottságot kérdőjelezzük meg. Erős bizottságra van szükségünk, egy olyan európai alkotás kidolgozásához, amit mindenki tiszteletben tart, de fontos, hogy legyen egy ügynökség, aki ellenőrizni tudja azt, hogy a jogalkotás alkotás megfelelő gyakorlati alkalmazása érvényesül az egész Európai Unióban. Elnök, köszönöm szépen ezt a vitát. Még nem zárjuk itt most le az elnyekentős tevők ülésén. Szintén lesz vita Gizeke úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy még egyszer megadta nekem a szót. Ez egy különleges bizottság, egy vizsgáló bizottság. Azért itt most nem egy hagyományos hagyományosan egy jelentéstevőnk van, mint ahogy az lenni szokott, hanem kettő. Gerben olyan jól összefoglalt már minden társ jelentéstevőként, hogy nekem már szinte nincs is mondandóm, de azért kihasználnám az egy percemet. Egy évvel ezelőtt én sem gondoltam volna, hogy ilyen messzire jutunk. Sikerült nagyon jól együttműködnünk, sokat közeledtünk egymáshoz, és szerintem most már a finom hangolás pillanata érkezett el, az utolsó részleteket kell még tisztázni. Ami az egy, ö, egységes európai ügynökség létrehozását életé, szerintem jó lenne a másik perspektívából is megvilágítani a kérdést. Hogyha 20 állandó bizottságunk van, és ahogy Deli asszony is mondta, az NV úgy gondolja, hogy legyen ügynökség, az IMCO máshogy gondolkodik, a TRAN megint egy harmadik féleképpen, mi pedig arra jutunk, hogyha a tanács és a bizottság megnézi a munkánkat, akkor azt látják, hogy körülbelül 97 különböző vélemény uralkodik a parlamentben az ügynökség kapcsán. Hogyha stratégiailag akarunk eljárni és erősen akarunk fellépni, akkor meg kell egymás között beszélnünk, hogy mit is szeretnénk, és aztán, hogyha mi egyfajta álláspontot képviselünk, ugye, és az imgó egy másik fajtát, akkor ez nem koherens, nem következetes. Tehát, hogyha politikailag határozottan akarunk tudni fellépni, akkor egységes hangon kell szólni a parlamentnek. Az ügynökség esetében, tehát meg kell állapodni a parlamenten belül. Osztom Gerben Ján Gerbrandi érvelését is. Egy EU-s ügynökség nem mindig megoldás mindenre. De a technikai kérdések megoldása mindig nagyon nehéz kérdés. Hogyha a tanácsban két éven keresztül veszekszenek azon, hogy hol legyen az ügynökség székhelye, akkor azzal nem leszünk előrébb. Hatékonyan kell fellépnünk, gyorsan kell fellépnünk, ezért leginkább arra lenne szükség, hogy az Európai Bizottságot erősítsük meg a szakértelem területén, ne pedig egy újabb ügynökséget hozzunk létre. Szerintem az Európai Parlament belsőleg meg tud állapodni ebben a kérdésben az elkövetkezendő napokban. Ezen kellene munkálkodnunk. Február 28-án kell szavazunk a módosítókról, a néppárt készen áll arra, hogy itt kompromisszumot kössünk, és egyébként pedig köszönöm az összes kollégának a kedves szavakat. Köszönöm szépen. Nagyon biztató dolgokat hallhattunk. Főként a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők azok, akikre még vár némi munka, én magam egy kicsit hátradőlhetek már. Február 28-án szavazunk a módosításokról. Gizeke úr, ön azt említettem, hogy esetleg a németországi események kapcsán lehet egy újabb módosítás. Jó lenne, hogyha ezt eh, e-mailben küldeni el nekem is a titkárságnak. Kérlendé úr, kér még szót, nem? Remélem, hogy a koordinátorok és a jelentéstevők is támogatnak engem abban, hogy szerintem ne hosszabbítsuk meg ezt a vizsgálóbizottságot, ennek a mandátumát. Szerintem sikerült már rengeteg munkát elvégeznünk. Kizéke úr, csak hogy világos legyen, én nem azt akartam kérni, hogy a mandátumot hosszabbítsuk meg, hanem a 12 hónapos mandátum keretein belül érdemes lenne az aktuális németországi eseményeket is figyelembe venni most még a végén. Vagy legyen egy találkozó, vagy írásos eljárás során kérjük a szükséges információkat majd az illetékes hatóságoktól. Igen, nekem egy másik kérésem lenne, elnök asszony, tegnap a saját titkárságunktól kaptunk egy jelzést, miszerint újabb dokumentumokat kapott a vizsgálóbizottság az Európai Bizottságtól, amelyek hozzáférhetőek tegnap délután óta az olvasóteremben. Ezek a TCM film találkozók um, jegyzőkönyvei, a gépjárművekkel foglalkozó szakbizottság jegyzőkönyvei. Ezek egy kicsit meglepett az, hogy a 2016 áprilisi jegyzőkönyveket a parlament csak most kapta meg. Őszintén szóval tényleg nem értem, hogy ez miért van így. Biztos vagyok benne, hogy a következő ülésen, amely is 12-i ülésén a TCMV elfogadta ezt a jegyzőkönyvet, nem tudom, hogy miért csak most kaptuk meg mi. Jövő héten Strasbourgban vagyunk, az utáni héten pedig szavazunk, úgyhogy gyakorlatilag elég nehéz lenne ezekhez a dokumentumokhoz hozzáférni az olvasóteremben. Egyszerűen nem jutunk el oda. És hát igen korlátozott azok szám, akik egyébként is hozzáférnek. Úgyhogy ez tényleg nagyon nehéz így. Van egy másik kérésem is. Továbbra sem kaptunk, kaptuk meg azokat a dokumentumokat az Európai Bizottságtól, amelyeket az elmúlt 13 hónap során kértünk. Jó lenne, hogyha a titkárság egy összeállítást készítene arról, arról, hogy melyek ezek a dokumentumok, amelyeket továbbra sem kaptunk meg, és jó lenne, ha az elnök asszony például a bizottságot nyüstölni, hogy kapjuk már meg ezeket. És hát azért lássuk be, hogy a február végén szavazunk itt a szakbizottságban, utána már nem tudjuk a következtetéseinket kiegészíteni, mert a plenárison már nem lehet őket módosítani. Szerintem nagyon fontos, hogy az összes dokumentumot megkapjuk a bizottságtól, még mielőtt szavazunk. És hogyha lehet, akkor jó lenne, ha nem egy órával a szavazás előtt kapnánk meg ezeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elkészítjük ezt a listát, semmi gond, és még egyszer felszólítjuk a bizottságot, hogy küldjék el a dokumentumokat. Itt van Mámer, illetve Mémer úr. Talán ő elmagyarázhatná, hogy miért késlekedik a bizottság. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy megadta a szót. Szeretném biztosítani őszintén a képviselőket arra, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy lehet leggyorsabban elkészülni és rendelkezésre bocsátjuk a dokumentumot. Mint jól tudják, nagyon nehéz körülmények között, keretek között dolgozunk, különösen a harmadik felek dokumentumaihoz való hozzáférést illetően. Ez különösen igaz a TCMB dokumentumaira, ahol a tagállamokkal korábban e- e- ezelőtt mindig konzultálnunk kell. Ez első alkalom, hogy ilyen helyzetre állunk elő, a dokument mandátumok megadásának határidejét illetően ez az első alkalom, hogy ugye az a kérdésre az is, hogy a TCMV üléseknek egyes jelzőkönyvé csak most futnak be, mert félreértések voltak arról, hogy mik a határideje. De hát tudom, hogy be kell adni mindet, tudom. Én nem, személyesen nem tudok arról, és hát örülnék, hogyha tájékoztatna elnök asszony, hogy van-e függőben levő dokumentum kérelem, amelyre ne válaszoltunk volna. Ha van ilyen, akkor, akkor azonnal korrigáljuk, vagy megvizsgáljuk. Kérem tájékoztassanak erről. Köszönöm. E héten még megküldjük Önöknek. E héten a függőben levő kérdésekről, meg a koordinátoroknak is, meg a bizottságnak Gerbrandi úr kérdése rendkívül fontos. Hosszú vitáink voltak a dokumentumokról, és tudom, hogy nem csak a bizottságot érintő kérdésem harmadik felek is érintettek. De kérem, igyekezzük ezt még a szavazás előtt befejezni. Egy héttel legalább a szavazás előtt. Én igyekszem ezen a héten elintézni ezt. Mindemek mellett, mindezek mellett hétfőn Strasbourgban nagyon, tele, nagyon súlyos és terhelt napirendünk lesz, de lesz egy koordinátor ülése az AFKOPANA és EMIS bizottságoknak, amelyek a vizsgálóbizottságok hatáskörével foglalkozik majd. Mindenki előtt nyitva állnak ez, ez az ülés, nyugodtan jöjjenek el, sőt segítene bennünket, hogyha minél többen jelen lennénk, és ezek azok a kérdések, amelyeket fel kell vetnünk, hogy mennyi hatásköre, ereje van egy bizottság és mennyi nincs, vagy mennyire nincs hatásköre és ereje. Persze tudjuk, hogy, hogy minden szinten külön erőfeszítéseket kellett tenni annak érdekében, hogy jövőbeli vizsgálóbizottságok még jobban tudjanak működni. Most határozzuk meg a normákat sok tekintetben. Köszönöm, nagyon-nagyon sok sikert kívánok a jelentéstevőknek és árnyékelődöknek a következő hetekben, hogy jó kompromisszumos módostok szülessenek, és találkozunk más formációban is, de ezen az ülésen február 28-án a végső szavazásban. Köszönöm.